és ezeket a jegyzőkönyvbe felvesszük, és amennyiben nincsenek ellenvetések, akkor ezeket az indítványokat elfogadjuk majd a jegyzőkönyvvel együtt. A mai napi rendünk a következő, először is Afrika szarvával foglalkozunk, a tanács és a bizottság nyilatkozataival, és most át is adnám Alexander Vondra miniszterelnök helyettesnek a szót. Yes, good evening. Jó estét kívánok. Elnök úr, igen tisztelt